So, ich glaube, wir können... Úgy gondolom, hogy megkezdhetjük a munkát. Üdvözlöm a nagyszámú nézőt és a kollégákat is az Ipari Szakbizottság és a Környezetvédelmi Bizottság közös együttes ülésén. A feladatunk is közös. Egy saját kezdeményezésű jelentést kívánunk elindítani, és leírnánk, hogy a jövőben hogyan kellene kialakítani a klíma és energiapolitikai keretet. Szerintem ennek van értelme. A fracking például a repesztéssel kapcsolatban itt a parlamenten belül kétféle dolgot is fogadtak el és ez a parlament nemnek sem teszi jót, azért fontos, hogy közös álláspontot alakítsunk ki, meg hát közös a felelősség is, ami hatalmas, és aminek eleget kell tennünk, hogy valamilyen közös dolgot indítsunk útjára, hogy tárgyaljunk egymással, és majd megmutatkozik, mennyire tudunk sikeresek lenni. Én sokat várok ettől, hogy a következő Európai Bizottságnak, és a mostaninak is persze, el tudjuk mondani, hogy a parlamentnek mi az álláspontja. Jelentéskészítőket, előadókat is megneveztünk már, csak azt szeretném közölni, hogy az összes nyelv rendelkezésre áll a mai napon tolmácsolásban máltai és ész nyelv kivételével bal az Ipari Bizottság képviseletében Zártori asszony és hát felváltva fogjuk játszani ezt az ülést, végigjátszani ezt az ülést. Most pedig meg is adom neki a szót egy néhány bevezető szóra. Grazie. Köszönöm szépen, kedves társelnök úr, és köszönöm szépen mindazoknak a parlamenti képviselőknek, akik itt vannak. Minden bizonyal önök is tudják, hogy ez a mai ülés azzal a célral jött létre, hogy egy első eszmecserét tudjunk folytatni annak érdekében, hogy a jelentéstevők közösen elkezdhessenek dolgozni ezen a jelentésen. Az ITRE és az ENVI bizottságok erről a saját kezdeményezésű jelentésről a közös ülésekre vonatkozó szabályok alapján fog megindulni a munka. Június 26-án hagyta ezt jóvá az elnökök értekezlete. A két jelentéstevő, az ENVI és az ITRE szakbizottságokból közös jelentéstervezettel kell, hogy előálljanak a jelentésről. A két szakbizottság közös ülésein fogunk szavazni, és külön napirendi pontot fog ez képezni. Az ipar versenyképesség, illetve a klíma kérdésében a két szakbizottság együtt fog dolgozni, és azt is reméljük, hogy ez egy olyan alkalmat is jelent majd, amelynek során jobban meg fogjuk érteni egymást, jobban meg fogjuk érteni azt, hogy ki mit szeretne elérni, és könnyebbé tudjuk tenni egymás munkáját. Köszönöm szépen neked is, kedves elnök úr, kedves társelnök úr, neked adom meg a szót, hogy elnököd a mai ülést. Jó, rendben, akkor eldördül a startlövés. A jelentés kapcsán a következő eljárásban két társ előadónk van, egyrészt Konrad Simanski, és Delvó asszony a Környezetvédelmi Szakbizottság nevében, tehát 10 percre kapnak az előadók szót, 10-10 percre először az Ipari Bizottság nevében Konrad Simanski. Köszönöm szépen ezt a gesztust. Nem vagyok tagja a Környezetvédelmi Bizottságnak, de időnként vendégként jelen vagyok, és figyelemmel kísérem természetesen a bizottság munkáját, hiszen ez befolyásolja azt is, hogy az európai klímapolitikában mi történik. Delbova asszonyjal úgy döntöttünk végül is, hogy a bizottság dokumentumát nem osztjuk fel, mert hát vannak persze olyan részek, amelyek inkább környezetvédelmi jellegűek, mások az ipari jelleget erősítik. Ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy az egész dokumentumot egyben vizsgáljuk mindketten. Az energia és klímapolitika útja 2000 2020 után, ez a nagy kérdés, milyen is legyen ez. Nézzük meg először, hogy mi szolgálja az alapját ennek a politikának. Ezek a politikák egyébként nem túl régiek, ezek a szakpolitikák. Nem régiben keletkeztek a célok. Mindjárt a munkák elején szerepeltek a célkitűzések. A célok közé tartozik, hogy a CO2 kibocsátást kívánják csökkenteni a tagállamok, az energiabiztonságot kívánják párhuzamosan erősíteni, és ehhez jön még, hogy a gazdaságot is élénkíteni szeretnék. Itt született az a döntés, komoly vitát követően, hogy bevezetik az kibocsátás kereskedelmi rendszert, aminek a célja az, hogy az energia mixet erősítsük, és ennek egyik fontos része, hogy 20%-ban megújuló energiaforrásokat kívánunk felhasználni. Úgy gondolom, hogy ennek nem mond senki ellent, mit mondtam már a bevezetőnben politikai célokról, szakpolitikai célokról beszélünk, de ezek egyelőre nem valósulnak meg a mértékben. Egyelőre még jelentős az import függőség. Gáz esetében több mint 90%-os az energiafüggőség az exportból. Az gazdaság még mindig nehéz helyzetben van. Ez összességében azt jelenti, hogy Európában egyetlen jól működő nemzetgazdaságban, ez a német pillanatnyilag. Sőt, azt is elmondhatjuk, hogy az globális nemzetgazdaságok első ötödében még a németek sem nagyon fognak beférni a következő időszakban, ha a gazdaságról beszélünk. Új energiaforrásokat szeretnénk egyébként bevezetni, ebben nem vagyunk igazán sikeresek, és egyre kevésbé vagyunk versenyképesek. Az energia hatékonyság mit is jelent? 95-höz képest persze tudunk némi kibocsátást csökkenteni, de ez nem csak a klímapolitika következménye. Összességében azt gondolom, hogy magának a termelésnek a csökkenése okozza ezt. Csökken az acél, a vas termelése, hiszen tudjuk, hogy a kapacitás kihasználtság 30%-kal van az ideális alatt. És az egyetlen tényező, amely ebben a rendszerben működött, az az ETS piac, a kibocsátási jogosultságok piaca, viszont most már politikai nyomás alá került ez is, igyekeznek folyamatosan megemelni mesterségesen az árakat. Azt látjuk egyébként ezen a piacon, hogy csökkent a kereslet, és ehhez igazodtak az árak is a piacon. Elég bonyolult a rendszer önmagában, de azt elmondhatjuk, hogy kiegyensúlyozott, de igazából nem működik. A tagállamok nagyon különbözőképpen tudják a költségeket vállalni a kibocsátás költségei eltérőek, és hát azt is látni kell, hogy a másik oldalon a megújuló energiaforrások is különbözőek, és hát a hatékonyság is különböző mértékben nő. A megújuló energiaforrásokról azt mondhatjuk, itt gyakran egy blokáddal szembesülünk, és hát arról nem is beszélünk, hogy erre sok pénzt költünk, amit talán máshol hatékonyabban, például a kutatásban hatékonyabban lehetne elkölteni. Elmondhatjuk összességében, hogy az ipar még csak-csak boldogul ezzel a helyzettel, de a lakosság körében nagyon magasak az árak, és a legszegényebb rétegeket ez komolyan érinti. Más problémák is vannak, például az úgynevezett gáz benchmark, vagy a tanúsítványok a gáz esetében nagyon komoly árkülönbségek vannak, és vannak az energia igényes iparága, például az acélgyártás, amit nagyon érint ez az áringadozás. Itt rövidesen döntenünk kell arról, hogy 30%-kal kevesebb ilyen engedélyt kap, majd kibocsátási engedélyt kap, majd ez az ágazat, és ez súlyos következményekkel jár. Tehát van egyfajta torzulás az ágazatok között is, és ez összességében instabilá teszi az ipar helyzetét, és ez természetesen komoly kihatással van az egész iparra, de hát persze elsősorban a nehéz ipar van érintve, hiszen ott hosszú távú termelési ciklusok, 20-30 éves ciklusok azok, amelyek előfordulnak. Tehát mindenki bizonytalanná válik a jövő miatt, ami persze negatív hatással van az ipar fejlődésére, nincsenek megfelelő ösztönzések erre. Itt a politikai döntések negatív következményevel szembesülünk, ezért aztán a véleményemet is megfogalmaztam, amiben még javaslatokat is teszek. Én azt mondom, hogy ne fogalmazzuk meg három teljesen egymásról eltérő célt, hogyha azt látjuk, hogy mindenki egyetért Európában, hogy csökkenteni akarjuk a kibocsátást, akkor ezt a módosítást egy globális összhangba kell helyezni. Látni kell, hogy Amerika, Európa, India, Brazília és Kína van érintve, ezek a legfontosabb ipari területek, ipari régiók, és a csökkentést valamennyiüknek vállalnia kell, ezt összhangba kell hozni globális keretek között. És ezt kell célul kitűzni 2050-ig, és az egyes ágazatokat elemezni kell az egyes tagállamokban, milyen összefüggések vannak, ami pedig a legfontosabb elem, amit még alá akarok húzni, a szabadkereskedelem fejlődése. Ez is fontos szerepet játszhat ha a különböző feltételeket vizsgáljuk, a körülményeket vizsgáljuk, akkor végig kell gondolni, hogy az európai gazdaság a szabad kereskedelem során milyen kihívásokkal szembesül, hogyan képes boldogulni. Vegyük például az Egyesült Államokat, nem sokára alá akarjuk írni a szerződést, vagy legalábbis közeledik az aláírás a szabadkereskedelemről, és gondoljuk előtte végig, mi történik az európai iparral. Ha ezt nem tesszük meg, akkor hatalmas hibát követünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm Simanski úr. Andevó. Köszönöm szépen. 51-es cikkről Simánszkival együtt, Simánszki úrral együtt vagyunk jelentéstevők, biztos vagyok benne, hogy sikerül majd közös nevezőt találni, még akkor is, hogyha nagyon sok kérdésben máshogy gondolkodunk. Európa az egységes energiapiacot kell megoldja, megoldja csökkentse energiafüggőségét, ugyanakkor a klímaváltozás ellen is harcolnia kell, és az új technológiák, illetve az innováció is fontos kérdések. Tehát hatalmas kihívások vannak, és sok kihívás. Ezért fontos, hogy transzverszális, úgynevezett integrált megoldásokat kínáljunk. Legyünk realisták. Ha csak az üvegházhatású gázok csökkentését akarjuk csökkenteni, és ezt a semleges technológia ezen keresztül szeretnénk előérni, hát ez szerintem nem jó megoldás ugyanis nem csak arról van szó, hogy szénmentesíteni kellene, vagy széndiokszidmentesíteni a légkört, hanem jobb energiaellátási biztonságot kellene létrehozni, ugyanakkor technológiai leadershipet kell elérjünk, munkahelyeket teremtsünk, és így tovább. Úgyhogy szerintem, hogyha egyetlen egy célt kívánunk megvalósítani, az inkább egyfajta visszalépést jelentene a múltba, mindenki csak félne tőle, de főként az ipar, aki, amely rengeteget befektetett már az energiahatékonyságba. Éppen ezért fontos az, hogy a 3x20-as klíma csomagból levonjuk a megfelelő következtetéseket, hogy mi az, ami ebben jól működött, mi volt koherens, mi nem volt koherens, mi nem működött. Biztos, hogy a modellt javítani kell, hiszen voltak gyengeségei, de amennyiben nem illetve hogy először mindenképpen meg kell vizsgálni a helyzetet, de ezt ideológia, dogmatizmusok mellé mentesen kell megvalósítani, és realista, pragmatikus módon kell megközelíteni. Mik lesznek a kulcsfontosságú témák ebben a jelentésben? Koherencia, folyamatosság, valamint az energia hatékonyság kérdése, a hitelesség kérdése. Három célunk van. Az első, hogy koordináljuk ez utóbbi hármat, és a költséghatékonyságot hozzunk létre. Mindhárom cél nagyon fontos kihívásokra felel meg, és ugyanakkor egymást erősítik, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy az európai intézményeknek milyen szerepet szánunk ebben a felépítésben az energiahatékonyság az egyik legfontosabb célja, és rendkívül sokat vitázunk erről. Miért is fontosak csökken, az, hogy csökkentsük az energiafüggőségünket, a mix, energiamixet javítani szeretnénk, megfelelőbb áron szeretnénk jutni az energiához, új munkahelyeket akarunk létrehozni, és olyan munkahelyeket, amelyeket nem lehet aztán eltelepíteni Európából. Meg kell vizsgálni, hogy milyen eszközökkel lehet ezt megvalósítani, mert minden bizonyja vannak olyan dolgok, amelyek sajnos rossz pályára terelik a jelenlegi energiapiacot. A tagállamokban vannak szó, mindenféle támogatások, és ezek nem koherensek az európai normákkal a megújuló energiaforrások tekintetében. Onnantól kezdve, hogy rentábilissá válik a zöld energia, onnantól kezdve nem szabad tovább támogatni. Különbséget kell tenni a még támogatandó, tehát még kifejlesztés alatt álló modellek, illetve a már rentábilis modellek között. Fontos egyébként a válság időszakában odafigyelni a fogyasztókra, és nagyon fontos az, hogy az energiafüggőségünket csökkentsük. Még akkor is, hogyha csak 2014-ben lesz ezzel kapcsolatban egy irányelvünk, de mégiscsak a rentabilitás az, amelyet legfőbb kritériumnak kell tekintenünk. Aztán kötelező célok. Most itt ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a jelenlegi csomagban csak azok valósultak meg, amelyek kötelező érvényűek voltak. Természetesen egyesek azt mondanák, hogy a válság is sok mindenről tehet, de hát azért ez egy kétirányú utca. Tehát ha egy sokkal hatékonyabb rendszerre van szükség, miért is? Azért, mert a célzott megközelítés egyfajta előreláthatóságot, tervezhetőséget biztosít az ipar számára is, ugyanis itt a befektetések tervezését kell hosszú távon megoldani, így lehet az üzleti terveket megvalósítani. Európa újraiparosítása csak így valósítható meg, a növekedést, a munkahelyteremtést ilyen eszközökkel lehet megteremteni. Tehát nem szabad kontraproduktív megoldásokat támogatnunk. Aztán időbeli korlátokhoz is kötnünk kell ezeket a kötelező érvényű feltételeket, mert hogyha valami nem jól működik, akkor kiigazításokra lesz szükség. Tehát ezért fontos a 2050-es, illetve a középtávú és az átmeneti felülvizsgálatok is, annak érdekében, hogy a befektetésekkel összhangban tudjunk dolgozni. Transversalitás a másik kulcs szó ugyanis ez a versenyképességet, az energiaárakat, illetve a, az energiabiztonságot jelenti. A cégek és a fogyasztók is ezt szeretnék. Ami a versenyképességet illeti, ez kell, hogy az egyik vezérelve legyen ennek a jelentésnek. Valóban figyelembe kell venni mindazokat a lehetőségeket, amelyek a technológiai fejlesztésből adódnak, ez nagy potenciált jelent a fejlődés szempontjából. Ami az energiaárakat illeti, nos hát a szakértők azt mondják, hogy tovább fognak növekedni az árak, akármi is történik, ezért fontos az energia mixünkön is elgondolkodni, és az is igaz, hogy minél inkább ez a mix sokrétűvé válik, és itt szeretnék utalni megint a megújuló energiaforrásokra, annál inkább flexibilisé válik az egész rendszer, és a speciális energia igényeket fel tudják majd a tagállamok is mérni. Tehát ez mindenképpen uniós szinten is hatalmas előrelépést jelenthet. Energiaellátás biztonsága szintén alapvető fontosságú, mert hogyha diversifikálunk, illetve csökkentjük az igényeket, az fontos. Itt számokat is ismerünk. 2012-ben több mint 100, 500 milliárd euróért importáltunk kőolaj alapú üzemanyagokat, illetve energiát. Nos, hát itt most megint csak a hálózatokat kell optimalizálni, ugyanis ezzel is biztos, hogy a kereskedelmi egyensúlyunkat is javítani tudjuk, külkereskedelmi mérlegünket pozitívba tudjuk átvinni. Aztán fontos még a tagállamok kapacitásait felmérni, az effort sharing, valamint a hosszú távú vagy fenntartható energiába való befektetéssel kapcsolatos tervek, de ezzel kapcsolatban még nagyon sok vitát várunk. Úgyhogy kedves kollégák, várom ezen alapvető kérdésekkel kapcsolatban az önök véleményét, és remélem, hogy a vita konstruktív szellemben történik majd. Köszönöm szépen, Delvó asszony! Az árnyékjelentéstevők kapnak szót az ITRE nevében, illetve az ENVI nevében és kérem a kollégákat, hogy maximum 5 percben fogalmazzák meg mondandójukat, azért, hogy minél több kolléga kaphasson lehetőséget a kérdések felvetésére. Először a néppárt nevében uh, eh, Royl képviselő parancsoljon. Herbert Roy möchte ich, ich habe es hier stehen als Schattenberichterstatter. Nálam Herbert Roy neve szerepel, mint ennyi kérdést, nem kér szót. Urszkó kolléganő a következő az MV képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Tudjuk, hogy az ENSZ 5. éghajlati jelentése a figyelm középpontjában áll. Nagyon sok pegyka szól arról, hogy vajon mi is lesz a tartalma. A sajtóban szállnak pegykák alapján a székhalati panel ki fogja mondani azt, hogy 99%-ban egyetért mindenki abban, hogy létezik a globális felmelegedés 95 óta érzékelhető ez a folyamat és a széndiokszid eh, kibocsátása miatt eh, van ez részben. Az elmúlt száz évben az átlagos hőmérséklet növekedőben van, és 800 ezer év óta most a legmagasabb a széndiokszid koncentrációja az atmoszférában. Egy dologban biztosak lehetünk, egyre kevesebb időnk van arra, hogy elkerüljük a drasztikus hatású éghajlatváltozás bekövetkeztét. Ez azt jelenti, hogy az a munka, amit el kell végeznünk, rendkívül fontos lesz. Hát kell hidalnunk a jelentős különbségeket, amelyek léteznek a különböző frakciók között, úgy tűnik, hogy különbözőek a nézőpontok, de látnunk kell azt, hogy mindenkinek vállalnia kell itt a felelősségét meg kell próbálnunk megoldásokat találni, olyan megoldásokat, amelyekkel nem csak mi tudunk együtt élni, és mit tudunk elfogadni, hanem az utánunk következő generációk megelégedésére is kell, hogy ez szolgáljon. Fontos, hogy a gazdaság energiahatékonyabbá váljon, ami a célokat illeti, nagyon fontos, hogy ambiciózusak maradjunk, illetve világos döntéseket hozzunk személy szerint, és azt gondolom, hogy az én politikai frakciómban egyet fog érteni, azzal, hogy nincs más lehetőség, muszáj lesz a kötelező érvényű célok mögé felsorakozni. Hogyha kötelező érvényűek ezek a célok, akkor a tagországokra van bízva mindez, illetve a tagországi kormányokra, az, hogy elérjék ezeket a célokat. Hogyha nem léteznek kötelező érvényű célok, akkor az eredményeket sem fogjuk tudni elérni, amelyeket szeretnénk. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ezeket a kötelező érvényű célokat rögzítsük az energiahatékonyság területén, ezzel frakcióm is egyetért, a megújuló energiaforrásoknál azért, hogy a megújuló energiaforrások olcsóvá váljanak, illetve nagyon fontos, hogy az innovatív fellépésekbe is beruházzunk, ami a tárolást, szétosztást illeti, illetve az energia előállítását megújuló forrásokból. Ami a szektorális célokat illeti, mi úgy érezzünk, hogy nagyon fontos szektorális célokat is rögzíteni. Ez egy cél, az eszköz, az, ez egy eszköz a cél érdekében. Összefoglalva azt gondolom, hogy ambíciózusabbaknak kell lennünk, és világosabb döntésekre van szükség. Olyan célokra van szükségünk, amelyek megvalósíthatóak, elérhetőek, meg kell vizsgálnunk az energiaadózás témáját is, nem elfogadható az, hogy nem fogadjuk el a bizottság elemzését, illetve azokat a javaslatokat, amelyek ebből adottak. Mi szerint az adózást a széndiokszid tartalomra és az energiatartalomra kell kialakítani. Tehát nem szabad csak tűzoltó, tűzoltás jellegű intézkedéseket megvalósítani. Nem lehet tűzoltást végezni a megújuló energiaforrásoknál, azért, mert más energiahordozók területén rossz irányba mentünk. Természetesen az energiakibocsátás kereskedelmi rendszerét is meg kell változtatnunk, ezt ki, ki kell javítanunk. Az energiahatékonyság és a bioüzemanyagok szintén meghatározó témák, és várom a többi kolléga, valamint a többiek véleményét. Köszönöm, hogy az elnök Britta Thomson kap szót az ITRE nevében árnyékjelentéstövőm. 2010-ben az EU 350 milliárd eurót szánt a foszilis energiaforrások importálására. 350 milliárd euró Lengyelország éves GDP-jének felel meg, tehát ezt az összeget foszilis üzemanyagok importálására fordította az EU. A gáz 60%-et importáljuk, illetve 85%-át a gáznak, illetve kb. 50%-át a szénnek. Az energiaügyi ügynökség értelmében ezek um, a számok tovább fognak növekedni 2035-ig. A számok nem csak a vita fényében fontosak, az energiahatékosságról szóló vita fényében, hanem akkor is, amikor az energia árakról beszélünk. Vannak, akik szívesen vetik össze az USA, illetve az orosz energiárakkal, az európai energiaárakat, és uh, ezt az érvet sorakoztatják fel az ambiciózus tervek mellett. tény az, hogy az EU energia és éghajlati politikája jelentős, de kis szerepeket játszik az európai iparágak energetikai szempontjából. USA-ban és Oroszországban a geológiai feltételek teljes mértékben különböznek az európai viszonyoktól. Ez azt jelenti, hogy még mi több százmilliárd milliárd eurót szánunk foszilis eh, energiaforrásokra, ezen idő alatt az USA és Oroszország eh, energia szempontjából függetlenek eh, lesznek, mert energiaállítók. Az LTS e kárbon árai annyira alacsonyak, hogy pusztán 5 et teszik ki a teljes energia mixnek. És egy olyan költségről van szó, amelyet gázolaj, szén importjára fordítunk, tehát nem az energetika és az éghajlati politika az, amely a pénz nagy részét elviszi. A bizottság nem rémében adott közé egy tanulmány, mi szerint szén engedélyek nem jelentettek a legtöbb acélvállalat vállára, nem róttak külön terheket. Tehát az európai virágok számára az energiára problémát jelenthetnek. Azt gondolom, hogy nem a megfelelő tényekre összpontosítunk, és ahelyett a problémát meg, megpróbálnak megoldani. Azt gondolom, hogy meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudnánk a kiadásokat azzal csökkenteni, hogy a kevesebb foszilis üzemanyagot importálnánk. Azt gondolom, hogy gyakorlati megoldások nem olyan nehezek, azt gondolom, hogy világos célokra és víziókra van szükség, valamint az energia ágazat modernizálására. 2030 kötelező érvényű célokat kell, hogy jelentsen az üvegházhatást, hatást okozó gázak kibocsátásánál, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások nélkülözhetetlenek annak érdekében, hogy a beruházók és az ipar szereplői is megfelelő ösztönző tényezőt kapjanak. Tehát eh, nagyon fontos világos jelzést küldeni a vállalkozások a beruházók számára, és ehhez kötelező érvényű célokra van szükség. És egy e, éjszaka leforgással a zsáksirakot és a lengyel ikreket erről meg lehetett győzni. Nagyon fontos az energiafüggőséget csökkenteni, erre, ehhez a stratégiára van szükség, de hogyha energiapolitikánkat megnézzük, akkor itt a Putyint és a Gazpromot látjuk tükröződve. Um, Köszönöm szépen, igen, is hallottam Mulszkog asszonyt arról a klímaváltozással kapcsolatos legutóbbi jelentésről. Ez az az összefüggés, amelyre emlékeztetni kell természetesen. egy klíma és energia csomag, és természetesen a klímaváltozás a legnagyobb kihívás a századunkban, ezt sokan állítják, de azért álljunk le egy pillanatra, hagyjuk a klímaváltozást, és nézzük meg a jelentés energia aspektusát, mert a vitákból kiderül a mai napon, egyébként korábban is vitatkoztunk erről, és a tanácsban is vitatkoztunk, ami aggasztja a tagállamokat és a politikusokat napjainkban, az éppen a versenyképesség és energia biztonság ezért nézzük meg, hogy mit is kell tennünk ebből a szempontból. Fel kell tenni a kérdést, mit tegyünk gazdasági szempontból az energiaterületen. A válasz egyébként elég világos szerintem. Amit tennünk kell az az, hogy legyünk energiahatékonyabb. Ez gazdaságilag hatékonyát tesz bennünket és ez energiahatékonyságról beszélünk, és ez javítja természetesen a gazdasági teljesítményünket. Gazdaságilag nem vagyunk kompetensek, vagy inkompetensek vagyunk, ha energiát pazarlunk. Tudjuk, hogy például nézzük meg például a folyófizetési mérlegeket, hogy mennyire fontos itt az energia gazdaságos felhasználása. Nézzük meg a helyi gazdaságot, az emberek többet tudnak költeni válságidőben, hogyha olcsóbb az energia és e, több embert ki tudunk kiemelni a szegénységből, és persze versenyképesebbek is vagyunk, hiszen az emberek nem fizetnek óriási összegeket annak érdekében, hogy az energia számlát állják. Tehát versenyképességi szempontból az energi- és energiabiztonsági szempontból az energiahatékonyság rendkívül fontos, és erre emlékeztetni kell szerintem, ez legyen egy általános elv amikor foglalkozunk a témával. És természetesen az energiahatékonysági irányelvvel kapcsolatos menedrendnél ezt figyelembe kell venni, és egy, mindennek a, az alfája és omegája ebben az esetben az energia hatékonyság. Az energiaellátás biztonsága természetesen fontos. Az energiafüggőség miatt komoly félelem van, és mindenki arra vágyakozik, hogy legyünk önellátóbbak az energiaforrások. És mi az, amivel leginkább rendelkezünk, az a megújuló források. És ez megint csak a versenyképességre vezet vissza, amiről beszélni szeretnék. A válság kapcsán világossá vált, hogy az, hogy Európának van egy vezető szerepe, de egyre kevésbé haladunk ezen a téren. téren. És eh, ha itt van a palagáz, ami egy saját forrás megint csak, és erről számos vita folyik itt a parlamentben, és egy néhány év múlva majd meglátjuk, hogy mi történik a foszilis energiákkal, és meglátjuk például, hogy a a széndiokszid leválasztása és tárolása milyen eredménnyel jár, és mennyiben tudjuk a szenet megint csak igénybe venni de hogyha megnézzük a problémát, hogy mit is tehetünk a klímaváltozással, akkor a szenet itt meg kell vizsgálni, és ha használni akarjuk a szenet, akkor a szén leválasztás, széndiokszid leválasztása és tárolása nagyon fontos, ez egy híd technológia, korlátozott kapacitással természetesen. Megnézzük az ipari folyamatainkat, akkor ott van leginkább szükség erre az új CCS meg a CLT megoldásra Szerintem a végeredmény bárhonnan is közelítünk az, hogy visszatérünk a megújuló energiaforrásokra, és ez egyébként energia ellátás biztonságot is teremt. Nálunk van a világon a legnagyobb szélenergia kapacitás és lehetőség az északi tengeren, és minél többet élünk ezzel a lehetőséggel, annál inkább kiegyensúlyozott az energiagazdaság szempontjából hogyha ezt látjuk, és e, magunk előtt a versenyképesség szempontjából, az energiahatékonyság szempontjából is ugyanoda jutunk vissza, akkor a következtetés az lesz, hogy a magas e, energiahatékonyság és a megújuló források, energiaforrások használata alapvető fontosak. Egyetértek azzal, hogy e, te lépnünk kell. Simanski úr például említett a támogatásokat, amire itt emlékezni kell, hogy bizonyos megújuló energiaforrások nagyon újak, és ezért van szükség támogatásra, hiszen ezt is sokan emlegetik és éppen ezért eh, meg kell nézni, az elején járunk valaminek, és ehhez támogatásra van szükség, mielőtt eh, versenyképesi válik valaki. De ahogy a technológia fejlődik, a szélenergiában, stb., ez egy hosszabb idő, de eh, biztosítani kell a potenciált. A potenciál adott, és ehhez támogatást kell nyújtsanunk. Ez persze nem csak az offshore széllel foglalkozik, hanem a tengeri és apály dagályerőművekről is beszélhetünk és az Európai Bizottság az üvegház szempontból is hozzászólt, tehát hatékonyságra van szükség, és megújuló források felhasználására van szükség. És hogyha meg akarjuk nézni ezt a 20-30-as csomagot, ez kell, hogy legyen a kiindulási pont és azt hiszem, hogy rossz irányba fordulunk a teleszkoppal, az üvegházhatást okozó gázokkal foglalkozunk, és a többit egy kicsit figyelmen kívül hagyjuk. Hogyha az energiahatékonyságból indulnánk ki először, és nem az ETS, a kibocsátás kerenem oldaláról, akkor azt gondolom, hogy itt van az energiaintenzív iparunk, hogyha nem ETS szektor többet tesz, akkor nekik is többet juttathatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gerbrandi kollégát is képviselte. Szátó Haszi, parancsoljon. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek. Eh, Obskulk eh, Thompson és Fiona Hall kollégákkal arról, hogy eh, abban, hogy nem elég a az üvegház, cél, az energiahatékonyság és a megújuló energia is cél kell, hogy legyen. Nem elég a kibocsátásra koncentrálni, de szeretnék egy szót szólni a klímaváltozásról, önmagáról is. Valamilyen ilyen tudjuk, hogy az IPCC holnap közzéteszi a következő jelentését, de amit már közzétett, például a UNIP és a Világbank is, ez alapján tudhatjuk, hogyha a világ országai nem gyorsítják fel az erőfeszítéseiket, akkor valószínű, hogy a század során mintegy három-négy fokkal melegszik a föld éghajlata, és Nikolás Stern felhívta a figyelmet arra, ha ez valóban megtörténik, ez egyben azt is jelenti, hogy olyan klímarendszer jön létre, amely messze túlmutat azon, amit tízezer év alatt az emberiség átélt, amit az ember, amivel valaha találkozott az emberi civilizáció. Tehát ha a klímaváltozást így engedjük tovább folytatódni, akkor ennek az eredménye, hogy a gyere, mai gyerekek egy ismeretlen plan, földön kell, hogy éljenek, és ezt, ezt nem tehetjük lehetővé és hogyha lenne egy külső ellenség, aki idejön és azt mondja, hogy elviszi a gyerekeinket, nyilván küzdenénk a gyerekeink, gyerekeinkért, nem azt kérdenénk, hogy mennyibe kerülne 10-20 centtel többe a villanyáram kilovatóránként, egyszerűen küzdenénk a gyerekeinkért, és szerintem most is ez kell, hogy legyen a hozzáállásunk a klímapolitikában. Több kolléga említette már az import foszilis üzemanyag behozatalát az EU-ba. Ez természetesen mindig is része kell, hogy legyen a költségről folyó vitának, amikor a klímapolitikáról beszélünk, és a politikák egyébként az ilyen át, hogy az olaj egyébként sokkal magasabb áru lesz, mint az Európai Bizottság pillanatnyilag a 30-as évekre ezt jósolja. Szeretném megemlíteni, hogy a Finnországban, a saját hazámban, ahol a papíripar nagyon hosszú ideig az egyik legfontosabb ágazat volt, iparág volt, nos, fosszilis üzemanyagot hoznak be, annyi pénzért, amennyiért aztán exportálnak papírt. Tehát látni kell, hogy itt jelentős összegekről van szó. A megújuló energia területén, a Green Techről azt tudjuk, hogy az egész világon komoly növekedést mutat 2008 és 2011 között, vagyis a válság kitörése után a Tech globálisan megduplázódott a saját hazámban az az internetjáték után ez a második leggyorsabban növekvő ágazat 15%-kal növekedett elmúlt évben. Vagyis reális az, hogy az ambíciózus zöld politikát össze lehet kötni a versenyképességgel. Az utolsó pont, amit szeretnék megjegyezni, nagyon gyakran hallják, halljuk, hogy Európa önmagára marad, ha cselekszik, de ez így már nem is igaz. Idén például Kína emissziókereskedelmet indított a legfontosabb gazdasági vidékeken, és ő egy menetrendet is közzétettek, miszerint az emissziókereskedelmet kibővítik az egész országra majd egy néhány nappal ezelőtt az Obama adminisztráció úgy döntött, hogy bizonyos szabványokat határoz meg az emissziók tekintetében az erőművekben. Olyan standardekről van itt szó, amelyekkel mi nem rendelkezünk az EU-ban. Ezek a szabványok, ha jól értem, gyakorlatilag nem teszik lehetővé a szénerőművek működtetését a szén leválaszt, széndiokszid leválasztása és eltárolása nélkül. Vagyis van egy globális kép, aminek vannak pozitív jelei, üzenetei is, és szerintem a legjobb, ha ezeket bátorítjuk, és a legjobb, hogyha mi járunk jó példával előlebben. Köszönöm Szátó Haszi. Tadeusz Simanski. Köszönöm szépen. Nos, a következőkről szeretnék beszélni. A csökkentési célok a CO2 esetében persze nagyon fontosak, de a hitelesség szót se felejtsük el, ez is az ászlónkon szerepel. Fontos a hitelesség, persze, de kivel szemben, vagy kihez képest legyen hiteles az Európai Unió. Más partnerekről beszélni. Kik ezek a partnerek a klíma felmelegedés, felmelegedése kapcsán. Varsóban lesz egy klímacsúcs nem sokára, és ez kiváló alkalmat, és talán az egyik utolsó esélyt kínálja arra, hogy egyetértésre jussunk ebben a témában, és olyan célokat fogalmazzunk meg, amelyek ö, ö, időnként ellentétesnek tűnnek, de mégis valami összhangba kell hozni őket. Korát Simanski azt mondta, hogy meg akarták menteni a földet, ez, és a CO2 kibocsátást ezért csökkenteni kell. Ezt persze az energiabiztonság összefüggésében és a versenyképesség összefüggésében kell látni. Más megközelítés egyszerűen helytelen lenne. Figyelembe kell még venni a gazdasági érdekeket is, hogyha az iparról beszélünk, az ágazattal beszélünk. És már ma is azt látjuk, hogy áthelyeződik a termelés az Európai Unióból máshova, és azokat az országokat keresik a beruházók, ahol nagyon alacsonyak ezek az emissziós küzöbök és vannak további tervek is erre nézve. Mit is jelent ez? Ha továbbra is ambíciózus célokat rögzítünk, akkor nem csak az ökológiai célokat tartjuk szem előtt és támogatjuk, hanem másrészt az gazdaságunk versenyképességét kérdőjelezzük meg. Egy másik kérdés a stabilitás és a jövőbeli tervezés. Találkoztam az ipar képviselőivel többször is, és el kell, hogy mondjam, az Európai Bizottságnak két kezdeményezése volt, amit nagyon vitattak. Egyrészt az ETS tanúsítványok visszavonásáról volt szó, és a bioüzemanyagok használatáról a közlekedésben, hogy itt meg kéne változtatni az eddigi sokat, de ez komoly ellenállást váltott ki az ágazatból. Az iparág eh, sok pénzt költött erre, beruházott, befektetett, abban a hiszemben, hogy ez egy stabil rendszer lesz. Most megint csak oda jutunk vissza, hogy az Európai Unió hitelessége itt is megkérdőjeleződik. Ebben az esetben tehát az ipar képviselőiről van szó. Korolesz mm, miniszter jelen volt Lengyelországból, aki a környezetért felel, Lengyelországban, és ő is említette, hogy egy globális egyezményre kellene törekedni. Vannak erre utaló jelek, üzenetek, jelzések Kínából is, de hát persze az elején járunk ennek az útnak. Úgy gondolom, hogy jó példaként szolgálhatunk az egész világ számára. Fontos, hogy ugye a mi emissziónk az összesnek a 11%-át adja, és a világ többi gazdaságát is rá kell vennünk arra, hogy lépjenek ezen a területen. Ha ők ezt nem teszik meg, akkor nem elég a mi erőfeszítésünk. Ha kevésbé ambíciózusabb, de reális célokat tűzünk ki, az talán hozzájárulhat ahhoz, hogy ténylegesen el is érhető az, amit akarunk. Egy további pont, amiről beszélni akartam, tény, hogy egyes államok az Európai Unióban, de a világon is globálisan különböző fejlettségi szintet képviselnek, ezt is látni kell. Nem lesz tehát könnyű az egyezményt létrehozni a klímacsúcson, nem fogunk megállapodás jutni olyan gyorsan. Európának hozzá kell járulni az, hogy a vizet és a tüzet egybe olvasszuk. Most pedig Herbert Reil. Köszönöm szépen, elnök úr. Alaposan hallgattam, és most megpróbálok egy néhány érvet és gondolatot elmondani, amit fontosnak tartok Két szakbizottság dolgozik ezen a projekten méghozzá azzal a céllal, hogy álláspontot akarunk kialakítani közösen. Elnök úr beszélt erről, ez csak akkor működik, hogyha igyekszünk részletekbe menően tárgyilagosan beszélni egymással csinálhatjuk azt is, ahogyan szoktuk, hogy egymással szemben megy két pozíció, ma is ez a benyomásom eddig, mindenki hisz valamiban, és, ezt, és utána többség dönt. Attól tartok viszont, hogy a problémát nem fogjuk ezzel megoldani, nem tudunk tovább lépni, mert a szakbizottságok mellett a tanácsi szerepet játszik, és ha jól látom, ott némileg változott a helyzet az utóbbi időben. Kedves egy, egyik kolléga az elején azt mondta, hogy az ellátás biztonsága, Devó kollégán erről van szó, árak, alapvető kérdést jelentenek, amiket figyelembe kell venni és azt is mondta, ha itt tovább akarunk lépni, ez egy fontos felvetés, és a energiamixről beszélt. Egy másik kolléga azt mondta, hogy a megújuló energia az, ami, meg, ami ha megoldja a problémát. Itt már látjuk a különbséget, hogy hogyan kezelik ezt tényleg azt gondoljuk, hogy belátható időn belül egy kártyára tegyünk mindent, vagy pedig differenciált választ keresünk. Például oly módon, hogy különböző energiafajták szerepet játszanak, hogy száz év múlva mi lesz, azt itt nem tudom. De a következő lépésekről beszélünk ha igaz az, hogy energiamixre van szükség, hogy differenciált válaszra van szükség, ha joggal feltételezzük, hogy a tagállamok különböző helyzetben vannak, ha abból indulunk ki, hogy a gazdasági helyzet Európában más lesz, mint amikor ezt a bizonyos döntést meghoztuk, akkor feltétlenül szükséges, hogy mielőtt mondanánk valamit, hogy három ö, célt akarunk, vagy 750 ezer százalékot akarunk, vagy stb. A kérdés az, hogy milyen intézkedések voltak eddig, és milyen hatással jártak ezek. Ha jól látom, akkor a CO2 célok ö, egész jó úton haladnak, amiket kitűztünk, tehát ö, ezeket el fogjuk tudni érni ha megnézzük a megújuló energiával kapcsolatos célokat, hát a hazám nevében mondhatom, hogy messze túl megyünk azon, amit célul tűztünk ki, tehát játszva eléjük. És most akkor eljutunk oda, hogy megalapítjuk, ha mindent egy kártyára teszünk fel, akkor gondok lesznek, költségek lesznek. Ellenzésnél nézzük meg a mellékhatásokat is. Olyan hatásokról van szó, amelyeket senki se akar, de vannak például a megújuló energiáknál komoly költségkérdések merülnek fel. Sokan foglalkoznak ezzel, akik akik energiával nem foglalkoznak amúgy, olyan emberek, akiknek fizetniük kell az energiáért, és a kormányok is szembesülnek ezzel. Azt mondják az emberek nekik, hogy nem választok meg, ha nem tudjátok kezelni a költségeket. Ez megváltoztatta a piacot. Van-e még piac egyáltalán? Hiszen valamennyien az energia belső piacra, az egységes piacról beszélünk, így akarunk dolgozni. Van ilyen egyáltalán még? Vagy az energia és klímapolitikánkkal szisztematikusan alástuk, hatályon kívül helyeztük az egységes piacot? Lehet is ezt így is, de kell ezt így. Energiahatékonyság. Nem tudom, elérjük -e a célokat. Van, aki azt mondja, elérjük, van, aki azt mondja, hogy elérjük a tagállamokban persze nagyon különbözőképpen látják ezt, és ez kevésbé a célkitűzéssel függ össze, hiszen nincsen kötelező hanem az intelligenciáról van szó, szóval intelligens eszközökről van szó. Szóval mi ösztönzőket használtunk, egész jól működött úgy tűnik. Nem fix számokat határoztunk meg, hanem egyszerűen ösztönöztük az embereket, hogy energiahatékonyan működjenek az épületeik például, és ez egész jól működik. Hol asszony, tényleg, hogyha ön nagy-Britannia, nagy ország képviselőjeként itt fix célokért harcol az energiahatékonyságból. Amikor az irányelvet egy évvel ezelőtt elfogadtuk, az önök országa volt az a tanácsban, aki nagy rugalmasságot követelt, és el is érte. Ezt meg is tudom érteni, de egy kicsit mindig legyünk óvatosak azzal, hogy mit követelünk. Ha igaz az, hogy a célok majdnem elérik a céljaikat, de hogy mellékhatások vannak, olyanok, amiket nem akartunk, de akkor azt kérem, mielőtt rögzítjük a következő lépéseket, gondoljuk végig a kérdést, hogy valamilyen más módon nem tudjuk -e ezt elérni, vagy jobban elérni, vagy olcsóbban elérni, vagy kevesebb mellékhatással elérni. Nincs végleges válaszom erre, de ha így csináljuk tovább, ahogy eddig, az a legrosszabb, legbutább válasz, hogy szemet becsukjuk, és végigmegyünk az egészen, növeljük a százalékokat, stb. Ezt miért mindenki tud, hogy ez a megoldása, azt nem tudom. És Delvo kolléganő érdekes kritériumokat is mondott. Ha rögzítsük ezeket, a hatékonyság persze reális kell, hogy legyen árral is foglalkozni kell. Említette a versenyképességet. Csak néhány fogalmat dobok fel. A tagállamok kapacitása is különböző. Ezt is figyelembe kell venni. Ezek fontos, okos szempontok. Miért nem szánunk rá időt, hogy egy tisztességes elemzést készítünk, és utána gondolkodunk azon, hogy tudunk tovább lépni. Attól tartok, hogy nem a legjobb dolog nagyon sok célt kitűzni. De ezt is vizsgáljuk meg, hogy mit szabad. Ha a legfontosabb cél a CO2 csökkentés, akkor egy hierarchiát is csinálhatunk, akkor azt mondjuk, hogy van egy top cél, és felső cél, a többi pedig az ennek az eszköze. Lehet, hogy így jutunk tovább, lehet, hogy akár többséget is szerzünk ezzel, és a végén még a tanács is beszáll talán. Okos döntések, amiket senki se hajt végre, hát sok értelme ennek sincs. Köszönöm szépen Herbert Royalnak ezzel az árnyék előadók vitája véget ért, ami még nem került szóba. Számos dolog az energiapolitikában nemzeti hatáskörben van. Kevesen fogták fel az energiapolitika 2009. december óta, december 1 -e óta az Európai Unió kompetenciája. Most pedig a többi hozzászóló következik. Gyulán kolléga az első. Köszönöm, Itt az éghajlatvédelemről van szó elsősorban, de azt gondolom, hogy nem ez az egyetlen téma, hanem számos további fontos aspektusról is, szó van, az ellátás biztonságáról, Simánszki kolléga és mások sajnálatosnak tartják azt, hogy Európa túlságosan nagy függésben van az energiaimportoktól. Új iparágakról, új iparpolitikáról van szó, amelyel technológiákat kell, lehet kidolgozni, és azt gondolom, hogy itt gazdasági fejlődésről is szó van, különösen a vidéki térségben, a szigeteken, a perifériális területeken, ahol helyi energiával tulajdonképpen fejlesztési potenciálok vannak meg. És azt gondolom, hogy a 2030-as évre nézve a politika kidolgozásánál ezt a teljes képet kell, hogy figyelembe vegyük, nem pusztán csak az éghajlatváltozás kérdését. Simanszki kolléga azt is elmondta, hogy az első éghajlati csomag, a 2008-as, még nagyon új, de azt gondolom, hogy öt év után igenis mérleget lehet vonni, és elmondhatjuk azt, hogy sikeres úton járunk. A széndiokszid kibocsátásnál el fogjuk élni a célokat, 20% lesz majd a megújuló energiaforrások aránya, és miután a hatékonysági célt is kötelező érvényűből tesszük, nagyon közel kerülhetünk a 20%-os célhoz. Éppen ezért én azt mondanám, hogy sikeresek vagyunk, és nem gondolom, hogy itt túlságosan negatívan kéne látnunk a dolgokat. Azok, akik beruháztak, bíznak abban, hogy továbbra is ebben az ágazatban tevékenykedhetnek. ágak alakultak ki a hatékonyságnál, meg újuló energiaforrásoknál, és Herbert olyan leg buta dolog lenne, ha most eltérnénk a korábbi irányoktól, tehát ha félúton fordítanánk az egésznek hátat, és másfelé indulnánk. Az éghajlatvédelmet, az éghajlatváltozást úgy is meg lehet valósítani, ha nem használjuk az energiahatékonyságot, a megújuló forrásokat, például atomenergia használatával, illetve a CCS-tel és a szénnel. És igenis nagy az érdeklődés ez iránt, vannak jelentős hatalmak, akiknek ez a célja, óriási lobby áll minden mögött, mindenütt azért, hogy új atomerőművek nyílhassanak meg, és azt gondolom, hogy a szén mögött is jelentős lobby csoport áll, a CCS sajnos nem történik, nem valósul meg, de óvaintenék attól, hogy a két alcélt, a két célt, a megújuló energiaforrásokat, illetve az energiahatékonyságot feladjuk, hiszen ezzel a nagy erőművek kialakítása felé haladunk, és csak az atomenergia marad majd csak, mint lehetőség, illetve a tiszta szén a CCS-szel, ha egyáltalán ez gazdasági szempontból megvalósítható. Azt gondolom, hogy ezt a rendszert még egyszer meg kell néznünk. A kibocsátás kereskedelmi rendszernél látok problémán, tehát minél nagyobb az energiahatékonyság, annál kevesebb a tanúsítvány. Itt azonban valami nem stimmel, nincs rendben, és ezt nem tudjuk reparálni a tanúsítványok megnövelésével. Tehát itt valamit hogy kell beállítanunk. Azt gondolom, hogy egy forráshatékony Európát szeretnénk, és a stratégiában három cél van szükségünk, nem csak egyre. Köszönöm szépen, jó lájnán! Kérem a hozzászólókat, hogy két percben foglalják össze mondandójukat. És fontos, hogy alternáljunk az MV és az ITRE között, frakciók között is egyensúlyt teremtsünk. Éppen ezért most Jordán asszony kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Csatlakozom Roy úrhoz. Amikor erről a témáról beszélünk, akkor a következőt kell tudatosítanunk. A probléma az éghajlatváltozás, a széndiokszid kibocsátást csökkenteni szeretnénk. A fenntartható fejlődés jelent problémát többek között. Igaza van Jó Lájnán kollégának, de a versenyképesség nem működik, úgy tűnik, az energia területén. Nincsenek olyan beruházások, amelyek ne kapnának támogatásokat. Másrészt pedig arról is beszélünk, hogy az áram és a gáz területén a belső piacon olyan támogatásokat vezetünk be, amelyek tulajdonképpen teszik a belső piacot. A jövőben ezt meg kell akadályoznunk. Én támogatom a környezetpolitikai intézkedéseket, viszont csak is a piacgazdaság elveinek megfelelően. Azt gondolom, hogy egy erős ets re van szükségünk, de ehhez a támogatásokat fel kell adnunk. Egyszerűsíteni kell a rendszert. Egy célra van szükségünk, ez pedig a THG kibocsátások csökkentése. Nem igaz az, hogy teljes mértékben meg kell eh, szüntetnünk a szubvenciókat. Viszont eh, azokba a technológiákba kell befektetni, amelyek még nem megfelelően kiforrottak. Az energiahatékonyság szintén fontos terület, ezzel egyetértek. És én itt is eh, kötelezővényű cél támogatok, de csak azokban az ágazatokban, amelyek nem kapcsolódtak be az ETS-be. Ott nincs szüksége támogatásra, ahol az ETS-be bekapcsolódtak ezek az elemek. Meg kell vizsgálnunk annak a lehetőségét is, hogy globális megállapodást kössünk, és fontos eh, szektorális szempontból mindezt megközelíteni. Hiszen fontos a eh, különböző megvalósításokat eh, elkerülni a tagországok részéről, és azt gondolom, hogy ez a globális megvalósításnál szintén jó megközelítés. Zéber úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy közös vitára kerítettünk sort. Tudom, hogy az 51-es cikk kályt nem szereti az adminisztráció, de azt gondolom, hogy igenis erősítik a véleményképzést a plenáris számára. Én nagyon jónak találtam azt, hogy egy Dán szocialista képviselőnő Angela Merkelt eh, idézte minden lehetséges tehát. Németország 40%-os széndiokszid, szeretné mínusz 40%-kal csökkenteni a széndiokszid kibocsátását 2020-ig. Ez a legerősebb európai ipari nemzet, és így döntött. Cameron pedig úgy döntött, hogy 50%-kal szeretné ezt csökkenteni 2030-ig, hiszen 2015-ig talán nemzetközi megállapodás születik. Azt gondolom, hogy a célunknak annak kell lennie, hogy egy európai megoldást találjunk, és továbbra is azt gondolom, hogy a két problémás terület, az éghajlatvédelem és az energia nem választható szét egymástól. Arról is meg vagyok győződve, hogy tulajdonképpen ez egy mindenki számára pozitív helyzet, tehát ne tegyünk úgy, hogy azok a technológiák, amelyek éghajlatbarátak, Európa versenyképességét csökkentenénk, nem igaz, nem állja meg a helyét a valóságban, hiszen ezek a jövőben is használható technológiák, a statisztikai adatok is ugyanezt bizonyítják be, nem régi technológiáról van szó, hanem az új technológiát lehet értékesíteni, és ebbe kell beruházni. Meg vagyok győződve arról is továbbá, hogy a három célra szükségünk van. Jó Lájnen utalt, utalt arra, hogy a C, hogy ha a CO2 célt tartjuk, akkor lehet elkerülni az atomerőműveket. Azt gondolom, hogy jelentősek a különbségek a tagországok között, illetve itt a klasszikus piac eh, csődöt mondott, tehát az energiabiztonság nem jelenik meg az árakban, ennek nincsen ára, tehát ezt nem lehet egy céllal kifejezni, és a széndiokszid eh, kibocsátás szempontjából történő hatékonyság sem um, árszerűsíthető. És amikor valaki azt mondja, hogy az LTS e a nagy probléma az á, villamosenergia áránál is, akkor nézzük csak meg a statisztikákat a villamosenergia áránál. Dániában 36 centbe kerül ez az elektromos egység, Ausztriában a háztartások számára 20 cent, az ipari szereplők pedig 13 centért vásárolják ezt meg. Tehát ahol nem tudják az emberek megfizetni az e, energiaárat, ott e, az adórendszert kell megváltoztatni. Tehát e, az európai árak nem különösen erősek. Természetesen a gázáraknál az USA jelentős előnyben van. De szeretném azt, hogy tények alapján folytassuk a vitát, és maradjunk ennél a három célnél. Fontos, hogy befektetésbiztonságot is teremtsünk, és ez nagyon jót tehet a munkahelyeknek, az iparnak. Köszönöm szépen. Nem is szerettem volna megszegteni ezt a progresszív hozzászólót, viszont vannak időbeni korlátaink. András kolléganő kap az ITRÉ-ből szól. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Nos, hát most ez egy nagyon érdekes vita, már csak azért is, mert ez az egész úgy néz ki, hogy itt egy gazdasági megoldást is kínálunk a válságba való kilábalásra. Itt különböző stratégiákra van szükség gazdasági területen, de ugyanakkor energia és oktatás területén is, és mindezt össze lehet hozni egy egyetlen platformra. Az Európai Uniónak a szerepe ebben hatalmas, hiszen mi energia értelemben nagyon keveset termelünk, és kívülről mm, importálunk mindent. Ez pedig egy európai politika. A tagállamoknak egy közös energiapiacot kell létrehoznia, és nekik csak át kell ültetniük nemzeti jogukba az unióból jövő vonatkozó jogszabályokat. Tehát mindezek a kérdések, ezeket fel kell vetni ennek az anyagnak a kapcsán, és fontos az, hogy ne tegyünk fel mindent egy lapra, hiszen alternatív megoldásként ott vannak a megújuló energiaforrások, mert ezeket itt Európában termeljük, különböző formában, északról délre haladva, de ebből igenis, és lehet energiát kapni anélkül, hogy importálnunk kellene. Aztán ott van egy másik probléma, az energiához való hozzáférés, annak az ára, és ezzel kapcsolatban az Európai Unió számára egy egységes kritérium, kritériumrendszert kell kidolgozni, mert különben nem fogunk megoldásokat találni sem az ipar számára, sem a válságból nem fogunk kilábalni. Péter Bíze. Köszönöm szépen, elnök úr mondja Péter Néző. Örülök, hogy egy ilyen együttesülésre sor kerül. Örülök, hogy számos kollégával találkozom itt újra az ITRÉ-ből. Hét és félig dolgoztam az ITRÉ-ben, és akkor is, amikor 2005-ben elkezdtünk a céljainkról először beszélni, én fontosnak tartom, hogy itt együtt működjünk. A néppárti frakcióban ezt úgy is megtettük, és frakciókon átnyúló módon is ezt most megtesszük. Fontos, hogy ez transzparens legyen. A kiindulási pont a vitámhoz az, amit Richard Zéver is mondott, mi szerint az Egyesült Királyság kormánya ő felsége kormánya, amit David Cameron vezet, így letett egy hivatalos dokumentumot, miszerint azt mondja, hogy 2030-ig, 2030-ig akár 50%-os CO2 csökkentést is el lehet képzelni. Nézzük meg ezt alaposan. előtt Konrad Simanski barátomat kérem meg, hogy ezt is vegye figyelembe. David Cameron az ECR kitalálója, mint frakció, és nem lenne ECR, hogyha Cameron nem feltétlenül akarta volna, tehát ezt a javaslatot ne ignoráljuk, azt javaslom. De nyíltan elmondom, a politikai realizmus azt mondja, hogy az 50% nem fog kisülni ebből. Ez egy nagyon érdekes javaslat, de azt gondolom, hogy a végén valahol az 50% alatt maradunk az Egyesült Királyság kormánya ezzel egyidejűleg azt mondja, hogy feltételekhez kötjük ezt, hogyha Párizsban működik a dolog 50%, ha nem, akkor 40%. Most azt dobom fel, amit elmúlt héten a lengyel miniszternek is mondtam. Ez helyes módszer így. Kopenhága esetében nem működött, akkor most mitől fog? Itt igencsak különböző utakat választhatunk, mondhatjuk azt is, hogy a globális megállapodástól függetlenül megcsináljuk, de én azt javaslom, csináljuk azt, amit mi jónak tartunk hosszú távon, és Párizs után tárgyaljuk meg, hogy mit csinálunk, hogy hogyan haladunk tovább, egy kicsit másképp tehát, mint legutóbb, és végül pedig támogatom, amit Richard Zéver mondott, három cél, ez szerepel a szerződésből is, tehát van egy szerződétes kötelezettségünk, hogy a megújuló erőforrásokat támogassuk, és az energiahatékonyságot, az energiahatékonyság nem maradjon le, és igenis számolja ki az Európai Bizottság, hogy ne csak a megújuló erőforrásokat vegyék figyelembe a számításaik során, hanem a hatékonyságot is, és az olcsóbb lesz, és ezt szeretnénk valamennyien. Köszönöm szépen. Köszönöm Péter Lize, jó javaslat. David Cameron, a fekete-zöld koalícióval az 50% sikerülni fog Németországon. Claude Thomas. Turmes. Úgy gondolom, hogy a klíma és az energiapolitika egyet, egyetlen csomagban kell, hogy legyen, a három cél jó szerintem a politikai megközelítés szempontjából. Gondoljuk el, hogy hol is lennénk most Európában, akkor, hogyha az ETS csak most valósulna meg. És tudnunk kell azt is, hogy akik azt mondják, hogy a megújuló energia források azok, amelyek túl csordítják a rendszert. Nos, hát itt több mint két milliárdos többletről beszélünk. 15 milliót lehetne 2006-ban így indult a rendszer, és tulajdonképpen az ETS a nemzetközi kreditek miatt omlott össze. 5-600 millió okozta volna a válságot? Tulajdonképpen az ETS-el egyedül sehová se jutottunk volna. Aztán nagyon fontos az, hogy a hatékonyságot a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célok tekintetében megvalósítsuk. Ez nagyon fontos a költségek, illetve árak lecsökkentése szempontjából. Péter Lizének is igaza van. Valóban, minél hatékonyabbak vagyunk, annál jobban valósul meg a rendszer is, csak az ETS-en keresztül 55-60 euró per tonnát kell számolnunk, hogyha 40, 40 a cél, vagy 40 százalékos megújuló energiafúrások a cél, akkor ezt valószínűleg nem lehet megoldani, 30 euró per tonnás árral. Miért? Azért, mert az összes hatékonysági intézkedés olcsóbb lesz. Mert egész egyszerűen kötelező lesz a renovációkat, vagy felújításokat, új épületeket bizonyos feltételek mellett megalkotni. És ez sokkal olcsóbb akkor, hogyha ö, kötelező politikákon keresztül valósítjuk meg, mint hogyha az LTS-en e keresztül. És ezért a gazdaságnak kell a hatékonyság irányába elmozdulnia magától. Ami például a Lengyelország példáját illeti, nos, Lengyelországnak sokkal nagyobb lehetősége van arra, hogy önállósodjon energia szempontból, mint a mint a palagázon keresztüli lehetőségei. Tehát nagyon fontos az, hogy legyenek energiahatékonysági célkitűzések, és alacsonyabb áron kell, hogy a meg, megtakarításokat elérjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Victorio Prodi, két percben kérem. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Hát először is azt mondanám el, hogy az ETS lebénult, és más alapokon kell ezt újra tárgyalnunk. Olyan alapokra gondolok, hogy klíma igazságosságot kell teremteni. Vagyis politikai szempontból meg kell valósítani a közös felelősségvállalást. Common but differentiated responsibility. Tehát ez a legfontosabb, ahhoz, hogy az ETS rendszert újra működőképessé tegyük. Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor inkább széndiokszid adót vessünk ki, és akkor nem kell beszélni az egész témáról. Aztán természetesen a széntüzelésű erőművek támogatásának véget kellene vetni, és azt is meg kell értenünk, hogy hogyan is kell, hogy alkalmazkodjunk a klímaváltozáshoz. És hogy a megújuló energia forrásokat hogyan lehet hatékonyabbá tenni helyszínen, hogyan lehet őket jobban kihasználni, úgy, hogy közben a klímaváltozásnak is gátat szabjunk, és ezt helyi szinten oldjuk meg. Ez azt hiszem egy olyan feltétel, amely alapvető fontosságú. Aztán van itt még egy probléma. A szállítási hatékonyság illetve az, hogy megértsük végre, hogy hogyan lehet jobban kihasználni a szélenergiát például, és általában a megújulókat. Nagyon hatékony szállítóhálózatra van ehhez szükség. Egy ilyen általános magas átviteli, nagyon magas átviteli lehetőségeket kell biztosítani a rendszerekben. Most ez egy európai probléma, európai szinten kell megoldani, és nem gondolom, hogy ezt azonnal meg lehetne oldani, viszont azért hatékonyabbá kell tenni a megújuló energiahasznosítást az európai kötvényeken keresztül kell ezt megfinanszírozni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egyfajta civilizációs változásra van szükség, hogy egy kicsikét többet gondolkozzunk el a nem anyagi jellegű javakon, mert jelenleg csak a GDP-ben vagyunk képesek gondolkodni, ami pedig kizárólag anyagi természetű. Fiona Hall következő. Köszönöm szépen. Ez a Debrandi úr nem tud jelen lenni, és az ő nevében kért meg, hogy mondjam el. Ez egy nagyon fontos folyamat kezdete, ahol állunk most, és ez egy új folyamat lesz, mint mondtam, és szorosan együtt kívánunk működni valamennyi ökkel annak érdekében, hogy egy ambiciózus 20-30-as agenda jöjjön létre. Nagyon fontos, hogy megteremtsük ezt a keretet. Szükség van a mai beruházásokra, és ezek a beruházások sokkal nagyobb hatást fejtenek ki, akár 2030 után is. És ezért nagyon fontos, hogy megteremtsük ennek a kereteit. De ez nem csak az egyetlen ok. Most az ENSZ klímaváltozási konferencia kapcsán és a 2015-ös megközelítése következtében egy megfelelő keretet kell kialakítani, mielőtt a 2015-ös csúcsra sor kerül ez, font, ez ambiciózus kell, hogy legyen 2015-ben, hiszen biztosítani kell, hogy az EU hosszú távú céljét el akarja érni, csökkentse a kibocsátást akár 80 95 kal is a CO2 kibocsátást 2050-ig. Nagyon ambiciózus még az is, hogy a fenntartható növekedést biztosítsuk a gazdaságban, a versenyképességet és az energiállátás biztonságos a annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjük, egy hatékony politikára van szükség, amely három fontos piaci problémát kezel. Egyrészt a külső költségeket kell figyelembe venni, aztán a megújuló forrásokat és az energiahatékonyságba túl keveset költünk. Ezek a problémák. Figyelembe kell venni a gazdasági realitásokat, és ez jobban működik majd, hogyha az új célokat, célok során ezek ezt a három eszközt együtt veszük figyelembe. Természetesen fontos a CO2 kibocsátás csökkentése is. Ezt a problémát az LTS e keretei között próbáljuk megoldani. Új célokat kell meghatározni azon szektorok számára, amelyeket az emissziókereskedelmi rendszer nem kezel. De ne csak a politikákat nézzük meg, amelyek a széndiokszid árát vizsgálják, hanem vannak mások, más témák is, mint például a foszilis energiák és a támogatások. A, a torzító jellegüket ezek közül meg kell szüntetni látni kell, hogy a CO2 ára nem tudja pillanatnyilag erősíteni a beruházásokat ezen a területen. Ki kell egészíteni a 2030-as célokat a megújuló erőforrásokkal és a hatékonysággal. Hosszú távú hatékonyságot kell biztosítani a beruházások során ambíciózus energiakeret hozzájárul ahhoz, hogy növekszik az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságban a kereslet. Az EU-nak itt vezető szerepe van, ne, ne, ne veszítsük el ezt a fontos szerepet. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek jót tesz az egész gazdaságnak összességében. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Ezenis kolléga. Két percben parancsoljon. Nincs itt a kolléga? Egy rövid megjegyzésem. Van, illetve Marietta Ulszkok már egyszer kapott szót, de még egy rövid megjegyzést tegyen, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak vissza szerettem volna térni mindenre, amit Herbert Roy mondott. Én úgy értettem őt, ő azt mondta, hogy itt vannak olyanok a teremben, akik az energia mix ellen vannak, és a megújuló energiaforrások az egyetlen megoldást jelentik. Én nem gondolom, hogy bárki ilyesmit állított volna. A probléma az, hogy most létezik egy olyan energiamix, ahol a megújuló energiaforrások ennek csak nagyon pici részét teszik ki. Hát itt alig beszélhetünk energiamixről és nagyon fontos döntéseket hozni, és az egész Európai Uniót más irányba kell elvinni. Tehát egy olyan energiamixet kell felállítani, amiben beletartoznak a megújuló energiaforrások is. És röviden szeretnék reagálni mindarra, amit a támogatásokról hallottunk korábban. Sokan megemlítették ezt a témát. Sokan elmondták, hogy nem jó a megújuló energiaforrások fejlesztését támogatni Európai Uniós, illetve egyéb tagországi állami támogatásokkal. Tény az, hogy jelenleg jelentős ilyen támogatások léteznek az atomenergiánál, a szénnél, és ami a megújuló energiaforrásokat illeti, kevés segítség létezik. Azok a beruházók, akiket esetleg érdekelne a piaci erők felhasználása, és szeretnének megújuló energiaforrásokba befektetni. Óriási nehézségekkel küzdenek, hiszen tőlünk sem kapnak világos elvárásokat arra nézve, hogy milyen feltételeknek kell eleget tenni, és nem mernek beruházni, hiszen természetesen stabilitást és biztonságot szeretnének ők is. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Elgondolkodtam arról, hogy az energiapolitikát és a klímapolitikát hogyan lehet összekapcsolni, ezeknek milyen hatása van az életünkre, és itt egy közvetlen hatás érzékelhető, mind a fejlődésre nézem, mind az életünkre nézve. Léteznek például korlátok, mik ezek az akadályok? Például a szabályok instabilitása. Amikor a játékszabályok folyamatos módosítása zajlik, akkor ez nem terem stabilitást. Éppen ezért el kell eh, gondolkodni arról, hogy a jogi keretet hogyan tesszük stabilabbá, megbízhatóbbá illetve a pénzügyi hatásait ezeknek a szabályozásoknak szintén figyelembe kell venni. A kollégák beszéltek a megújuló energiaforrásokról. Ezek eh, nagyon pozitív energiaforrások, viszont nem használják őket ki megfelelően. Nincsenek technológiák, megfelelő technológiák, amelyek az energiát hosszabb időtávon tudnák tárolni. Vannak olyan technológiák, például atomtechnológiák, nukleáris technológiák, a gáz területén is léteznek technológiák ilyen esetekre. Viszont túlságosan kevés befektetés történik a kutatásokba, illetve az új típusú szén felhasználásának lehetőségeibe, valamint a napenergia hasznosítására. Túlságosan kevés pénzt szánnak a kutatásra, fejlesztése, illetve az új technológiák javítására. Hát ma nem beszélnénk jobb vagy rosszabb technológiákról, hogyha ezek valóban jobbak lennének. Forrásokról beszélünk, viszont nem beszélünk ezeknek a lényegéről, és itt nagyon fontos, hogy olyan új technológiák jelenjenek meg, amelyek a jövőben is megállják a helyüket. Az új generációknak meg kell tudnunk mutatni, hogy ezek az új horizontok hogyan alakulhatnak. És itt befektetése van szükség. Köszönöm, mondja az elnök. Jó lányan is szeretne még egy rövid megjegyzést tenni. Igen, amit Jolanda Hibner mondott, ennek 2030-ig kell megtörténnie, hogy ezt a rendszert kiegészítjük és kiteljesítjük. Valóban hiányoznak a megfelelő hálózatok, a smart gridek, a tárolók, nagyon sok technológia van a piacon, és ösztönzőkre van szükség azért, hogy az energiatárolókba beruházások történjenek, illetve kapacitás piacokra is szükség van. De valóban nem jó az, hogyha az erőműveket eh, lekapcsolják, backup piacokra is szükség van, tehát kapacitási piacokra, és ebben az esetben ki lehet építeni a megülő energiaforrásokat, viszont az EU-nak beruháznia kell a tagországokban. Az elmúlt tíz évben a megújuló energiaforrásoknál jelentős átcsökkenés volt érzékelhető. Nagyon sok tanulmány írt erről, miszerint a szélenergia versenyképes, például ha ezt összevetjük az új, energi- új erőművek építésnek költségeivel, a biogázra is ugyanez jellemző. Tehát a vedbeve a versenyképességi paritások szinte már valóság. Korábban, tíz évvel ezelőtt, ez nagyon drága volt Németország úttörőként, ennek nagy árát fizette meg. Annak idején a fotovoltaika rendkívül drága volt, viszont ezek az árak drasztikus módon csökkentek, és az elkövetkezendő tíz évben továbbra is csökkennek ezek az árak, ezért ezt nem szabad megállítani, ezt a folyamatot. Köszönöm. A bizottság két képviselője van jelen. Ki szeretne szót kérni? Oké. Okay. Digi Klima. Thank you, Mr. A klímai főigazgatá, éghajlati főigazgatóságtól. It's, uh, we are also with, uh, with two people from the commission indeed, because this is a joint committee. Közös szakbizottsági ülésről van szó, éppen ezért uh, a két főigazgatóság együtt dolgozik, és később kollégámnak, Wörster úrnak adom meg a szót. Ezt a vitát üdvözöljük, ez egy nagyon gazdag vita volt. Barosszó elnök az Európai Unióról szóló beszédében elmondta, hogy az év végéig a bizottság konkrét javaslatokat fog kidolgozni, és a bizottság más szolgáltaival komolyan dolgozunk ezeken a kérdéseken. Éppen ezért üdvözöljük a mai alkalmat. Nagyra értékeljük a parlament hozzájárulását, és nagyon örülünk annak, hogy a kéréssel foglalkozhatunk. Csak egy szó arról, hogy ezt miért tesszük. Természetesen két kérdés merül fel, az energia és az éghajlat összefüggenek egymással, ezeket együtt kell kezelni, és a bizottság is ezt próbálja megtenni. Az éghajlati oldalon az IPCC ezen a héten ül össze, holnap adja ki a jelentést, és a Párizsi csúcs is közeledik, minden nemzetnek együtt kell dolgozni a megállapodás érdekében. Ez a 2020 után időszakkal is foglalkozik majd, és nagyon fontos, hogy az EU egységesen lépjen fel, egyhangon szólaljon fel, és fontos, hogy ebben a felállásban az EU hangja is megfelelően hangsúlyozásra kerüljön. Az USA um, korábbiakhoz képest sokkal egybrutálisebben lép fel, ami Kínát érinti, számos jelentős kezdeményezést láttunk a részükről. Az ETS kísérleti projektek um, kapcsán is és nagyon fontos ezt továbbvinni, tehát eh, globális megközelítésre van szükség, és mint említettem, fontos, hogy egyhangon szólaljon fel az EU, ami az energiát illeti, a gazdaság sérülékenysége, a foszilis üzemanyagok árának növekedése növekszik. Tehát mindannyian olyan helyzetben vagyunk Európában, amikor az energia problémákkal foglalkozni kell, a versenyképességi kérdésekkel, és ezek szorosan kapcsolódnak az éghajlati kérdésekhez is, és mi ezekre törekszünk. Egy megjegyzésem van még. Nagyon sok választ kaptunk az érintettektől, konzultációs folyamatot végeztünk, több mint 500 választ kaptunk, és a bizottságot tájékoztatni kell illetve nagyon fontos, hogy a bizottság is javaslatát elkészítse. Äh, Köszönöm szépen a bizottság részéről is, az Energiafőigazgatóság részéről. Érdekes vitát hallhattunk az imént. Köszönjük ezt is. Számunkra fontos volt, és ez szerintem szóba is került, hogy a versenyképesség, az ellátás biztonsága és a fenntarthatóság egyenrangú célként szerepeljen a 20-30-as csomagban, és itt ezen dolgozunk együtt, hogy készítünk egy hatásvizsgálatot, ez október elejére fog elkészülni a tervek szerint, és utána bemutatjuk, hogy legyen egy alap, hogy különböző forgatókönyveket végiglapozva, különböző modelleket, különböző célokat megpróbáljunk kiszámítani egymás összefüggésében, és így legyen arra néhány jelzés, hogy hogyan halakhatunk tovább azt már hallottuk az imént, hogy ami a 20-20-as csomagból megtanulható volt, levezethető volt, azt figyelembe fogjuk itt már venni. A tagállamokkal is beszéltünk, volt az informális energiatanács, ezt folytatni fogjuk. Egyelőre nagyon elégedettek vagyunk, a mai vitával is nagyon elégedettek vagyunk, természetesen készek vagyunk a továbbiakban is dolgozni. Az Herbert Raj még egyszer szót kap, mielőtt a az előadók és az árnyék előadók. Csak azért jelentkeztem, mert más kollégák is többször szólhatnak hozzá, gondoltam mindenki megteheti. Még én is. Nem voltam biztos abban, hogy, hogy ez egy privilégium. Ez külön önre vonatkozik ez, igen. Köszönöm szépen, mondja Raj kolléga. Eh, Line, ez egy, ez egy jól sikerült hozzászólás volt. Két ponton szeretnék kritikusan hozzászólni az imént azt hallottam, hogy egy néhány kolléga nem akarja, hogy legyen egy cél meghatározás, mert hogyha ezt tennénk, akkor ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag atomerőművek építésével is el lehetne érni ezt a célt. És most eljutunk ide, hogyha ez a cél, hogy miért nem akarunk egy miért nem akarunk egy célt, akkor ez nem lehet érve, ez nem egy, egy elfogadható érv. Továbbra is azt gondolom, hogy milyen energia mixet választunk, milyen energiafajtát választunk, azt a tagállam döntse el, nem mi szólunk bele. Tehát, hogyha európai szinten három célról beszélünk, és egy célt határoz meg, mit csinálnak a tagállamok, maguk elő akarja írni nekik, akkor sok sikert kívánok, mert ez nem felel meg a szerződésnek. Második pont, azt is hallottam, hogy a kollégák felhívták a figyelmet arra, hogy természetesen a megújuló források kiépítése kihatással van az árra és a tanúsítványokra is, az, és hát ezért kevesebbet tesznek a CO2 kibocsátás javítása érdekében. Tehát vannak kölcsönhatások, és ez nagyon fontos, hogy vannak kölcsönhatások, amiket nem ítéltük meg jól annak idején. Tehát ezért nem kell még egyszer végig gondolni, hogy az egyes cél milyen hatással van a már kettes célra, vagy a hármas célra, vagy talán mégiscsak bölcs dolog lenne egy hierarchiát csinálni. Ezt így megfontolásra ajánlom, hogyha egyáltalán a megfontolást még szeretnék ebben a kérdésben. Nem tudom, vitatta ezt valaki itt? Azért jöttünk össze a mai napon, hogy hangosan gondolkodjunk, és elmondjuk a véleményeket. Claude Turmes is még egyszer szeretne hozzászólni, ez a második forduló neki is. Herbert az imént azt mutat, hogy kölcsönhatások vannak a megújulók és a klíma között. Emlékeztetni szeretnék a számokra, amiket mondtam. 2,2 milliárd plusz az ETS-ben. Ebből adós 50 millió vezethető vissza a megújulókra. Miért nem több ez? mert már 2006-ban, amikor a bizottság a 20-20-as csomagot végigszámolta, és a, a megújuló energia fejlődését már akkor számolta, tehát nem a megújulók ártanak. Mi árt ma az ETS-nek a egy olyan kiskapu, amit a Business Europe még beleiratott az irányelvbe, az a nemzetközi hitelek. Igen, igen, azt mondtuk, írjuk bele, még belementünk, de ma tudjuk, hogy 1,1 milliárd plusz van a nemzetközi kreditek miatt. 0,5 eurócentből lehetett venni egy tonna CO2 tanúsítványt venni, és ők kifejezetten szándékkal tették tönkre a rendszert. Tehát ha gond van az ETS-szel, a kibocsátás kereskedelem, akkor erre gondoljunk, ezek a nemzetközi kreditek. A második pedig, ami kihívás, hogyan tudunk kapcsolatot teremteni az üvegház célok, nem elnézést, az ETS, tehát a kibocsátás kereskedelem és a gazdasági fejlődés közötti összefüggés. Nem tudom, hogy ma még válaszolni tud-e a bizottság, de én úgy tudom, a bizottság 1,4-1,8 százalékos GDP növekedéssel számol 2030-ig. Most elhiszi itt valaki a teremben, hogy az európai gazdaság a következő 20 évben, vagy 17 évben 14 18 százalékkal fog növekedni. Tehát a legkevesebb az, amit a bizottság tehet, hogy egy észszerűségi elemzést csinál. Mi van akkor, hogyha csak egy százalékről beszélünk? Hogyan tudunk mi itt politikát csinálni, hogyha azok a modellek eh, ilyen értelemben hm, persze senki se tudja, hogy mi lesz később, de legalább számolni kell tudni egy eh, ki kell indulni egy alacsony és egy magasabb növekedési pályáról. És látjuk, hogy egy valószínű növekedés, ami mondjuk ne, biztos nem lesz 2%, ez az európai gazdaság számára jól elérhető gazdasági feltételekkel, mert hatékonyságra tudunk költeni, és mert megújuló energiákat alkalmazunk. Köszönöm, Claude Turmes. Két kolléga kíván még hozzászólni. Romana Jordan is, és Satu Hassi. Ezzel aztán ha nincs további jelentkezés, vagy újra kezdjük az egészet, megvitatni időnk van, de nem akarom én tökre tenni a vitát, de van-e még valaki utána, aki hozzászól? Nem, nem fog senki hozzászólni, akkor lezárom. Romána Jordannal és Szatu Haszival. Köszönöm szépen. Csak kommentálni szeretném. Számos kolléga elmondta, hogy a stabilitás mellett vannak. Hát mindenki azt mondja itt, hogy a stabilitás mellett van, de van azért eh, két eh, alapvető megközelítés különböző. Van, aki azt mondja, hogy pénzt gyűjtsünk be, és aztán támogatások formájában kifizetjük ezt a pénzt. Technológiákat tudunk fejleszteni, most ezek vagy jók, vagy nem jók, vagy kevésbé jók. A másik megközelítés egy ilyen gazdasági meg alapú megközelítés. Szerintem el kell döntenünk, hogy mi a fő célunk. Csökkenteni akarjuk az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását, ez egy dolog, de a piacot itt figyelembe kell venni, a piac pedig valami dinamikus dolog, de politikai üzenettel ezt is stabilabbá tudjuk tenni. Így tudunk stabilitást biztosítani, hogyha a politika nem változtatja folyamatosan évről évre a szabályokat példaként. Az Egyesült Királyság is elhangzott, hát az magas kibocsátás értékekkel, amelyeket most csökkenteni szeretnek. De senki sem mondta, hogy mit mondott az Egyesült Királyság, mert az Egyesült Királyság ugyanis azt is mondta, hogy technológiai szempontból semleges megközelítést szeretnének. Tehát van egy cél náluk, és a piacra bízzák, hogy a célt hogyan érjék el. és akkor megmutatkozik, hogy a politikai kritériumok keretében melyik technológia tud jól fejlődni. Claude, azt hiszem egyetértek az ETS-szel kapcsolatos véleményeddel, de azt is látni kell, hogy a szén ára azért alacsonyabb a, hogyha különböző technológiákat tudunk figyelembe venni. Akkor kérdés az Európai Bizottsághoz. Azt mondták, hogy részletes elemzést kívánnak készíteni. Engem az érdekelne, hogy ebben az elemzésben egy olyan forgatókönyvet is figyelembe vesznek, ahol egy CO2 cél van. Köszönöm szépen, Szátó Thanks. Thanks. Uh, Köszönöm szépen. Zébner úr azt mondta, hogy nem kell a játék közben megváltoztatni a szabályokat. Úgyhogy ha 2030-ig gondolkodunk, akkor egy működőképes rendszert kell kidolgoznunk, amelyet nem kell közben megváltoztatni. A tudomány is azt mondja, hogy a klímaváltozás nagyon sürgető, és minden releváns tanulmányból kiderül, hogy minél hamarabb teszünk valamint, annál hatékonyabb lesz költség szempontból is. Hogyha halogatjuk a dolgot, akkor majd nagyobb költségeket kell megfizetnünk, vagy nagyobb árat. Ez egy alapgazdaság, és a mi érdekünk tehát az, hogy minél ambiciózusabb célokat dolgozzunk ki. Néhány hónappal ezelőtt egy jelentés jelent meg a környezetvédelmi ügynökségtől, amely a 2050-es célokról szólt, 80 és 95 százalékos közötti kibocsátás csökkentéssel. Ezt nem lehet csak a szüvegházhatású gázok csökkentéséből elérni, ehhez az is szükséges, hogy megújuló energiaforrásokat alkalmazzunk, és energiahatékonysági célokat dolgozzunk ki. Ezt egyébként a Nemzetközi Energiaügynökség is kimondja, hogy csak az üvegházhatású gázokra vonatkozó célok nem elégségesebb, ezt megtámogató rendszerre van szükség. Úgy gondolom, hogy bárki, aki komolyan veszi a hosszú távú célokat, megérti, hogy Energia hatékonyságra vonatkozó célokra épp úgy szükség van, mert ezek sokkal um, stabilabbak, nem annyira volatilis jellegűek, jellegűek mint az emissziókereskedelem, tehát a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célok, illetve az energiahatékonysági célok komolyabbá teszik az egész, vagy nagyobb súlyt adnak az egész rendszernek. Tartjuk magunkat a korábbiakhoz. Excuse me, but uh, uh our colleagues... Uh, uh, ne haragudjanak, de a kollégáink... To, to me, so about uh, my uh, earlier uh, my speaking. Rólam beszéltek a kollégák, ha jól értettem. van egy közmondás Lengyelországban, mi szerint nem váltunk lovat menet közben. Nos, szerintem menet közben mi se váltsunk lovat. Nem olyan előírásokról beszélünk, amelyek a jövőben lépnek hatályba, hanem abból kell kiindulni, hogy most olyan előírások vannak, amiket folyamatosan változtatnak. Reális, reális vagyok, nem és alaposan meghallgatom az energiafogyasztókat, és hallom, hogy mit mond az ipar. Ezért válaszoltam azt, amit a kollégák mondtak. Ezzel pedig az társ előadó Konrad Szymanski. Do wszystkich indywidualnych uwag, ale... Én legszívesebben az összes kérdése külön-külön válaszolnék, de ez nem lehetséges. Két-három dolgot emelnék ki, ami többször is elhangzott. Először, ami a mi globális felelősségünket illeti. Természetesen én csak egy kis parlamenti képviselő vagyok, és nagy figyelemmel követtem mindazt, amit az ENSZ mond. És nem gondolom, hogy Nekünk kritikusan kéne megítélnünk azt, amit most az ENSZ mond. Viszont kis európai parlamenti képviselőként úgy gondolom, hogy mindenkinek el kell gondolkodnia arról, hogy egy ilyen változás költségei megfelelően vannak-e elosztva. Helyese az, hogy az Európai Unió éveken kereszt vezető jelentős erőfeszítéseket tesz a kibocsátás csökkentése érdekében, és a világ többi része pedig pusztán eh, nyilatkozatokat tesz. Például Obama eh, szintén tette nyilatkozatot. Ez, ennek politikai okai vannak. Azt gondolom, hogy itt eh, belpolitikai játszmákról van szó. Tény az, hogy az USA-ban valóban gázt termelnek ki, mégpedig olcsóbb áron, és ezt megpróbálják exportálni mindenfelé, Európába is többek között, ez nem jó hír. És azt gondolom, hogy erről nem szabad megfeledkeznünk. Nagyon sok gyorsan fejlődő népgazdaság Európát felhasználja, és azt gondolom, hogy ezeket a népgazdaságokat és ezeket a politikusokat figyelmeztetnünk kell, hiszen az ő nyilatkozataiknak semmi köze nincsen a tényekhez. A megújuló energiaforrások. Én abszolút támogatom azt, hogy legyenek megújuló energiaforrások, nem csak környezettechnológiai aspektusok miatt, hanem amiatt is, hogy ezzel mi itt Európában is rendelkezünk. Ennek pozitív hatása lehet az energiapiacra, az energiabiztonságra, az ellátás biztonságára, és ez nagyon sok problémát megoldhat. Ebben a vitában a probléma a gyors fejlődés miatt van. Azt gondolom, hogy itt számos vitapont merült fel. Nem én mondtam azt, hogy a támogatások kérdése problémás, és olyan energiaforrások kapnak támogatást, amelyek egyáltalán nem innovatívak természetesen ezek a támogatások megfelelhetnek a piacnak. A zöldek Lengyelországban felhívták a figyelmet arra, hogy például a biomassa elégetése a szénerőművekben innovatív. Azt gondolom, hogy ezzel a rendszerrel visszaélnek, és csak is pusztán azért, mert minden tagországban jelentős elvárásokat fogalmaztunk meg, amikor új energiaforrásokról beszélünk. Szkeptikus vagyok, ami ezt a célt illeti. Azért is vagyok szkeptikus, mert Európának egészen más lehetőségei vannak a megújuló energiaforrásoknál. További probléma. A megújuló energiaforrások teljes mértékben nem stabilak. Nem tudjuk, hogy mikor fúj a szél, nem tudjuk előre megmondani, nem tudjuk mennyit süt a nap, tehát ez nem mindig összeegyeztethető a mi igényeinkkel. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy bizonyos pénzeket szálljunk a kutatásra, fejlesztésre is, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor megújuló energiaforrások nem csak, hogy drágák lesznek, hanem szükség lesz arra, hogy megfelelő értékesítési hálózatot hozzunk létre. De hogyha nincsenek megfelelő kutatási eredményeink, akkor ezek, ezt nem tudjuk továbbvinni, és az USA itt megint csak jó modell. Nekik nincsenek céljaik, és nem rendelkeznek éghajlati politikával. Viszont a, a kibocsátások nagymértékben csökkentek ott. Miért? Azért, mert a rendszer az adott pénzeket megfelelően vezeti tovább és osztja szét. És azt gondolom, hogy Erről sem szabad megfeledkeznünk. És nem csak a Európát kell néznünk. A globális kontextus kérdése is elhangzott többször is, ez pedig nagyon fontos. Én értem azt, hogy ma esetleg meg vagyunk győződve arról, hogy egy gyorsabb széndiokszid kibocsátás csökkentés Tehát, hogy ezek a költségek magasabbak, és azt gondolom, hogy a gazdaság számára ez egy pozitív hír, hiszen ezzel a gazdasági költségek is csökkenthetőek. Én azt szeretném, hogyha a növekedés több mint 2%-os lenne. Lehet, hogy ez még el is érhető. És mit mondunk aztán az olyan népgazdaságoknak, amelyek gyorsabban fejlődnek, ahol nagyobb a termelékenység? Ezek a gazdaságoknak kell átvállalniuk azokat a költségeket, amelyeket Brüsszel generál. Tehát itt a felelősség kérdéséről is van szó, szóval az Európai Unió felelősségéről. A fő problémák nem a megújuló energiaforrásokat érintik. Azt gondolom, azt kell megnéznünk, hogy ezt a három célt hogyan kapcsoljuk legjobban össze. Európa különböző képet mutat, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Köszönöm, Köszönöm Szimanszki, úr. Most még Anderbó kap szót. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy itt volt ez a igencsak gazdag vita. Egyáltalán nem szeretném, hogyha restriktíve néznénk ezt a helyzetet, ugyanis itt igen sok kihívással kell egyszerre megküzdenünk. Mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a három célom megvalósuljon. Ez ugyanis alapvető fontosságú, hogy ebben a folyamatosságban gondolkodjunk, és vonjuk le a következtetéseket a már tör, megtörténtekből. És végül is a három pólus közötti interakció, tehát hatékonyság, energiahatékonyság, megújuló energiaforrások. Ez az ezek közötti együttműködésre van szükség, és amikor az ETS-sel és a backloadinggal összehozzuk mindezt, most hát azok, akik ezt ellenőzték, azok ma azt mondják, hogy egy cél legyen, csak a jó ETS rendszeren működjön az egész, ezen álljon vagy bukjon. Nem tudom, hogy mi történik, de minthogyha azért elég komoly pálfordulásoknak lennénk itt tanúi. Szeretnék ezeknek az embereknek, szeretném ezeket az embereket arra emlékeztetni, hogy a széndiokszid ára sokkal drágább lesz, hogyha a megújuló energiaforrásokat nem vesszük figyelembe, vagy az energiahatékonyságot nem növeljük. És aztán nagyon fontos az, hogy a támogatáspolitikákat, a nemzeti támogatási politikákat rendbe tennénk, ugyanis ellentmondás húzódik a nemzeti támogatási politikák, a szektoriális politikák, illetve az EU-s irányelvek között. És aztán vannak olyan megújuló energiaforrások is, amelyek azt mondják, hogy most már eléggé versenyképes árak, áraink vannak, és gazdasági alapon is működni tudunk. Ilyen például az eólia, a szél energia. Tehát ezt szerettem volna elmondani, mert ezt is figyelembe kell venni, ezeket a cégeket nem kell már tovább támogatni. Aztán egy harmadik fontos apróság, talán Simánszki úrnak üzenem, én is szeretnék emlékeztetni arra, hogy mennyire fontos a kutatás, a fejlesztés, az innováció. És valóban a világon versenyben maradunk, a többiek nem fognak minket megvárni. Júliusban Kína, ön Kínáról beszélt, 200 ö, milliárd eurós befektetést eszközölt, vagy jelentett be a megújuló energiaforrásokba. És az energia az Egyesült Államok terén. hogy néz ki? Hát bizony az Egyesült Államok is célokat dolgozott ki a az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében. Ez Obamának az egyik fontos célja, még akkor is, hogyha helyi szinten vannak ellentmondásos, ellentmondások. Aztán a hitelességről is szó van. Számomra nagyon fontos az, hogy koherensek legyünk a nemzetközi téren is. Nem lehet azt mondani egy nap, hogy ez fehér, és aztán néhány év múlva ugyanott az, hogy ez fekete. Nem. Állandóságra van szükség, ugyanis így lehetünk hitelesek, és egységesen szólaljunk fel Európa nevében, ne pedig a saját hazánk nevében, hanem Európa nevében, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, ugyanis hogyha az effort sharingről beszélünk, akkor Németország, Lengyelország, Franciaország vagy Spanyolország együttesen kell, hogy felszólaljon, nem pedig nemzeti érdekeknek kiszolgáltatva. És aztán, amikor hitelességről beszélek, nem voltam még itt a parlamentben, akkor, amikor a klímacsomagról folyt a vita. Nagyon tetszett az, hogy milyen ambiciózus célokat ö, fogalmazott meg akkor a parlament, de ma az a hatás, vagy az a érzésünk, hogy az abszolút prioritás az a válság, mint hogyha klímaválság már nem is lenne. Mint hogyha a klímaválság eltűnt volna az életünkből. Ne haragudjanak, de azért azt hiszem, hogy a mi politikai felelősségünk az, hogy jogalkotóként az összes kihívással foglalkozunk, szociális, gazdasági vagy klímá, klímára vonatkozó problémák legyenek azok. És nem csukhatjuk be a szemünket, és mondhatjuk azt, hogy most más prioritásaink vannak, mert bizony a klímaválság az ott van továbbra is. Ich hätte noch ein bisschen weiter zuhören können, aber wir sind jetzt am Ende. Elérkeztünk a tanácskozás végéhez. Szatóri kolléganőm kap még a végén szót parancsoljon. Eh, Én személyesen csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen Króte kollégának, hogy eh, itt van, és együttműködött velünk, a jelentéstevőknek, a felszólalóknak köszönöm szépen a felszólalásait, nagyon hatásos volt, vagy hatékony volt ez a vita, világosan kiderültek az álláspontok, nagyon sok kérdésben különböznek az álláspontok, úgyhogy azt hiszem, hogy a parlamenti képviselők közötti munka az Envi-ben és az ITRE-ben tovább fog folyni, és talán arra is hasznos lesz, hogy kiderüljön az, hogy egymás között kisebb világosabban lássuk a helyzetet. Nagyon örülök annak, hogy társelnökölhetem, majd a november 7 e ülést is. Azt hiszem, ez nagyon hasznos lesz a mai vita folytatására. Köszönöm szépen! Vielen Dank, Frau Satori. Köszönöm, Satori asszony. Köszönöm szépen a titkárság munkáját, köszönöm a kollégák munkáját. Az 51-es cikkeit tehát lehet érvényesíteni. Nagyon jól sikerült eh, ez a rendezvény, a titkesség ezt jól előkészítette, izgalmas volt a vita, és azt gondolom, hogy nagy a felelősségünk. Hogyha intézményként nem fogalmazunk világosan eh, álláspontot, akkor az a félelmem, hogy eh, visszatérünk az energiapolitika és az éghajlati politika renacionalizálásához. Fontos, hogy ezt tartsuk szem elől, előtt, és beszéljünk a versenyjogról, a versenypolitikáról, a nemzeti támogatási szubvenciós rendszerekről, arról, hogy ezeket hogyan kezeljük a jövőben, az ipart, áramot is megemlítették. Nagyon fontos ennek a magánszánk mondhatóan elfogadossága, de ha az árak az egekig emelkednek, akkor ez nem elképzelhető. Hát nagyon fontos, hogy ne vigyük túlzásba a dolgokat. Hübner asszony is elmondta azt, hogy itt van egy fiatal kolléga, és itt van, aki a néppártot képviseli, az aldejét egy fiatal, erős erőt képvisel, aki bennünket hallgat, tehát hogy az ő generációjuk számára dolgozzunk, éppen ezért az energiapolitika éghajlatvédelem között jelentős egyensúlyt kell teremteni a finanszírozás kapcsán is. Én mindenkire számítok, mindenkihez szólok. Nem csak az MV és az ITRE elképzelése létezik, a kettő között van mindig az igazság, és amit én eh, a vitából eh, kiemelnék, az a következő. Simánszki úr, eh, Hübner asszony, mindenki különböző tagországokból érkezik, nem szabad megfeledkezni arról, hogy egyik tagországot nem szabad a másik ellen kiátszani, hanem nagyon fontos a különleges pontokat szem előtt tartani, a sajátosságokat, és fontos ezt írásban is lefektetni. Ezért, hogy egy közös anyag szülessen, hogyha ez sikerül, akkor november 7-én az ülést Szartóri asszony vezeti majd, és a módosítók határideje november 2-e 18 óra, a módosító indítványokkal december 2-án foglalkozunk, és lesz egy közös szavazás majd január 9-én. Remélem, hogy nem egyben szavazunk mindent, hanem a jelentéstől és az árnyék jelentéstől megpróbálják eh, ezeket majd összevonni. Óriás a felelősségünk. Tehát február 3-a és 6-a között szavazunk. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, köszönöm a hozzászólásokat a jelentéstevőknek, és mindenkinek a jelentétét, aki ma eljött. Köszönöm.